javítani, ami e, példamutató. A régi, az úgynevezett régi tagállamok e, kezdték kialakítani ezt az együttműködést a mindennapi dolgokban. Mi két megjegyzést engedjenek meg. Egyáltalán nem elavult e, ez az együttműködés, sőt, egy nagyon új modell, és az 1 milliárd euró, ami most felszabadul az interregionális innovatív projektek számára, ez néhány projekt számára túl, túl kevés pénz, de hogyha más régiókra gondolunk, vagy akár városokra, hogy növeljük a tempót, például a háromdimenziós nyomtatás, vagy új technológiák gyorsabb alkalmazására gondolunk, akkor valóban ilyeneket is be lehetne hozni a területi együttműködésben. Hát egy jó együttműködés nem egy régi politika, hanem a most szükséges és a következő hét évben szükséges programok számára is. Ez rendkívül fontos. Bravo! Elnök, rendkívül izgalmas volt, amit elmondott, de sajnos nincs több időnk. Mercedes Bresszó asszony következik. Hát Köszönöm harmadízben önnek, elnök úr. Jó magam is, mint sokan mások, akik felszólaltak eddig, határmenti régióból származom, és az Interreg valamennyünk számára rendkívüli eszköz volt az együttműködést, illetően különböző területek között. Azt hiszem, hogy ez az egyik rendkívüli hozzáadott európai érték ebben az esetben. Az Európai Unió ezen években az Interregnek köszönhetően is a béke, a fejlődés előmozdítója volt. Rengetegen működtek együtt az önkormányzatok részéről, sok projekt radikálisan megváltoztatta a helyi lakosok életét. És eszközöket is kialakítottunk, mint az Európai Területi Együttműködési Csoport, amely lehetővé tett ezen munkajavítását. Most a Szociáldemokrata frakció tagjaként büszkeletek arra, hogy ilyen nehéz időszakban is sikerült nekünk az, hogy több mint 11 milliárdot garantáljunk a következő ciklusra, a projektekre, erője teljesen növelvén a bizottság által javasolt összeget. Nagy eredmény ez, remélem sikerül ezt majd megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Okay. W imieniu e, grupy ALDE pan poseł Matis van Miltenburg. Van Miltenburg az ALDE, ALDE frakció részéről. Dank u, voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Határon átnyúló együttműködés az egyik legjobban látható formája az európai együttműködésnek. Évtizedek óta jól működnek az itterek programok, határok közeli területeken élő emberek, közös infrastruktúrák összekapcsolása, ez nagyon jól működött. Egy milliárd eurót szánunk a határmenti együttműködés támogatására. Erre szükség is van, és a Jövőben is fontos ez a támogatás. Az úgynevezett interregionális innovatív beruházások eh, számára, tehát eh, eh, egy milliárd euró fog rendelkezésre állni vállalatok számára, melyek különböző európai országokban rendelkeznek székhelyel vagy működnek. Európai szinten foghatunk össze, hogy új termékeket, szolgáltatásokat fejlesztünk ki, és vigyünk a piacra. Az Európából érkező pénzügyi eh, támogatásra szükség van, és minél nagyobb európai hozzáadott értéket kell természetesen ezek, ezzel a támogatással létrehozni. Az innováció hatására nő eh, az Európai Unió versenyképessége az USA-val és Kínával eh, szemben. Összefoglalva, Európában fontos, hogy több legyen a munkahely, nőjön a jólét, legyen növekedés. Remélem, hogy a tanácssal az új rendelettel kapcsolatban mielőbb elkezdődhetnek a tárgyalások. Ez az, erre azért is szükség van, hogy 2021-ben minél gyorsabban elkezdődhessenek az új interreg programok, és így az európai határok még eh, inkább átjáratóvá váljanak. Köszönöm szépen. Roppe urat nem látom a teremben, így megadom a szót Celler úrnak. Biztos asszony, jó az, hogy vitával kísérjük a jelentést, hiszen még ha éjfél felé is jár az idő, Mégis jó az, hogy ezt előirányoztuk, mert eredetileg csak egy rövid bemutatás volt előirányozva a plenárison ezen jelentést, illetően alig van olyan európai politikai terület, ahol a határokon átnyúló együttműködés, a kohézió nagyobb hangsúlyt kapna, mint az európai területi együttműködés. És noha az államhatárok most már sokkal kevésbé erőtesek, mint a múltban. A polgárok számára az adminisztráció gyakran megnehezíti a területi együttműködést. Az Interreg program itt segíthet, és a struktúrás nehézséggel küzdő határmenti régiók esetében a polgárok együtt tudják megoldani a problémákat, megvalósítani a projektjeiket. A határokon átnyúló együttműködés további támogatása céljából ez a rendelet képezi a következő támogatási időszakban az alapot. Itt figyelni kell arra, hogy a rendelkezésre bocsájtott pénzügyi eszközöket ne csökkentsék, legalább bőrizzék meg a jelenlegi szinten, és az elmúlt években felépített bürokráciát meg kell szüntetni. Egy jelentős előrelépés a területi együttműködés nem csupán EU tagállamokra való korlátozása, hanem a szomszédság politika és a fejlesztési együttműködés célhoz és kapcsolatú mindez. Pascal Arimon jelentéstevőnk a bizottság javaslatát jelentősen javította, minőségébé tette, és nagy többséggel kellene támogatnunk e jelentést. Uh, Ez egy nagyon fontos jogszabály, és uh, időben jött. Köszönöm szépen. Egyet értek a véleményével, de itt azért vagyok, hogy a felszólási idejüket is felügyeljem. Hetman úr, nagyon szépen köszönöm. Az Európai Területi Együttműködés a határokon átnyúló együttműködés révén juttatja érvényre az európai értékeket. Tehát örülök, hiszen eh, itt eh, látjuk ezt az európai értéket, meg vagyok győződve róla, hogy az itt javasolt megoldás, hogy eh, az adminisztrációs eljárásokat egyszerűsítsük, a haszonélvezők számára, ezt a hozadott értéket növelni fogja. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a határmenti térségek szerepe felértékelődik. Nagyon fontos, hogy megfelelő finanszírozásban is részesítsük a térségeket. És így nagyon fontos a társfinanszírozás is a 85%-os közösségi finanszírozás mellett. Az előadó ragaszkodik az N plusz 3-hoz az N plusz 2 helyett. Ez pedig egy kicsit fenyegetheti a pénzeszközök hatékonyságát. Én is szeretném megköszönni a munkát. Köszönöm szépen. Néhány másodperc. Most a parlament alelnöke Valkárszel Sziszó úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Még akkor is, hogyha ebben az időszakban az egoizmus kerekedik felül, mégis látnunk kell, hogy a polgárok élete az, ami tét számunkra, és nézzük meg a tapasztalatokat. 84 óta Spanyolország és Portugália adminisztráció együttműködik annak érdekében, hogy az életminőséget Galíciában, Alentezsóban, Castilla-Leonban javítsa. Most ez az együttműködés az Interreg programon nyugszik, ez lehetővé teszi a határ de facto eltörlését és előnyök biztosítását mind a portugálok, mind a spanyolok számára, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos a közös határok, határok megfelelő kezelése, a kohéziós politikát csökkenteni akarják a következő több éves pénzügyi keretben, noha ezt erősíteni kellene. Itt vannak ezek a fajta projektek, mint az Interreg. En, láthatjuk, hogy a populizmus vireg, virágzik ebben az időszakban, ezzel szemben arra van szükség, hogy kórházakat, utakat, iskolákat építsünk az együttműködés keretében, mindannyiunk életét javítani kell, a megfelelő együttes kezelés biztosan segíti a jobb Európa létrejöttét az interregen keresztül. Elnök, köszönöm, most pedig következnek a spontán hozzászólások. Legelőször köszönetet mondok a fegyelmükért, csak azok kértek szót, akik még nem beszéltek eddig Buda úr. Köszönöm. A területi együttműködés Európában nagyon fontos a kohézió szempontjából. Fontos elem ez a régiók fejlődése szempontjából. Nagyon jó eredményeket értünk itt el a strukturális alapokból és berőzés alapból finanszírozott projektek esetében. A tagállamok több menedzsment kapacitást kell, hogy bocsássanak ezen csoportok rendelkezésére, és az önkormányzatok kapjanak lehetőséget ezen csoportok támogatására. A regionális integrációs együttműködés azt jelenti, hogy szoros együttműködés a közös érdekek esetében lehetséges, és specifikus célokat kell kijelölni, amelyek a régó közös érdekeit szolgálják. A román polgármesterek megalakították a Nyugati Szövetséget, és több hatáskört akarnak az európai források kezelését illetően. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Rosa D'Amato következik utolsóként. Köszönöm, elnök az úr. Nagyon elégedett vagyok a végzett munkával. Az eredeti bizottsági javaslat különböző kritikus pontokat is tartalmazott. Ezeket módosításokkal és tárgyalások révén sikerült kiküszöbölni. A határokon átnyúlt tengeri programoknak visszaadtuk az őket meg illető jelentőséget. Aztán növeltük a forrásokat, körülbelül 11 milliárd, ez és a társfinanszírozást is 80%-ra emeltük, valamint az előfinanszírozási arányokat is, így a helyi és regionális önkormányzatoknak meg lesz a megfelelő likviditásuk, hogy a helyi programokat tudják finanszírozni. Minden kollégát felhívok, különösen az abszurd szabályok megváltoztatásában érdekelteket, hogy az ötcsillagos mozgalom két módosít túlját szavazzák meg. Ugye egyrészt a társfinanszírozás számítási módjáról van itt szó, nagyon fontos a 21-27-es tervezési időszakban mindez, és itt láthatjuk, hogy ki az, aki valóban meg akarja változtatni Európát, ki az, aki nem akarja ezt megtenni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy tartották magukat a felszólalási időhöz. Biztos asszony? Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon figyelmesen hallgattam a vitát, és biztosíthatom önöket, hogy az európai területi együttműködés alapvető komponense marad a kohéziós politikának és az európai politikánknak. A bizottság természetesen figyelembe veszi a parlament véleményét, és szeretném megköszönni támogatásukat az Interreg tekintetében. A bizottság bizakodó, hogy a korábbi tapasztalatok alapján nagy igény marad a határmenti együttműködés érdekében. Szeretnénk biztosítani önöket, hogy hatékonyabb, egyszerűbb keretet adunk az együttműködésnek, és a parlament pedig remélhetőleg eh, partnerünk lesz ebben. Köszönöm szépen munkájukat, és eh, remélem, bizakodó vagyok, hogy a román elnökség alatt a tanács is előre jut, ami a saját munkáját illeti. 2019-ben. És reméljük, hogy a következő programozási időszakban is folytathatjuk a gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen, hogy itt maradtak, és most mindenkinek jó éjszakát kívánok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött, és hogy ilyen türelmesen velünk maradt az utolsó szó Arimont úré, az előadói. Köszönöm szépen, elnök úr! Most az a tisztség jutott osztályrészemül, hogy köszönetet mondjak. Köszönetet mondok minden kollégának, aki részt vett a vitán. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkát, akik nagyon aktívan dolgoztak a sikerünkért, hogy sikerüljön egy megfelelő szöveget összehoznunk. Köszönöm az Európai Bizottságnak, amely aktívan támogatott minket, és lenne egy kérésem is, az, hogy a román elnökséget sikerüljön motiválni, hogy egy általános megközelítést is létrehozzon, hogy trilógusba léphessünk. És hogy ezt a szöveget sikerüljön még valamennyire rendbehozni, olyan állapotba hozni, hogy az új parlamenti ciklus előtt már rendben legyen. Nagyon fontos a támogatási időszak előtt létrehozni egy olyan szöveget, amelyre fel lehet készülni, hiszen így tudjuk minél hamarabb megvalósítani a programokat. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, és remélem, hogy az Interreg a jövőben is velünk marad. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A vitát lezárom. A szavazásra holnap kerül sor. A következő ülés holnap, szerdán, január 16-án lesz 8 óra 30-tól, 12.30-tól és 15 órától éjfélig. A jegyzőkönyv az Európai Parlament honlapján hozzáférhető. Szeretném megköszönni a bizottságnak, a tagoknak,